erről szól. Elnézést kérem, különösen Bacadi képviselőtől elnézést kérek, hogy várnia kellett, most azonban meghallgatjuk önt is az élelmiszerárakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani szakbizottságunk valamennyi tagjának és más szakbizottságok eh, azon tagjainak is, akik segítettek ennek a jelentésnek az elkészítésében, de ugyanígy a bizottság részéről közöműködő eh, partnereiknek is köszönet mondok. Nagyon könnyű megkérni a, bizony, a polgárokat arra, hogy amikor eh, könnyű megkérdezni a polgárokat, hogy amikor joghurtot vagy tejet vesznek a sarkjelbecében, akkor miért veszik azt meg eh, a tartalom miatt, a tej miatt, a joghurt miatt, vagy a csomagolás miatt. Nos, Azért említem ezt a triális kérdést, mert az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a fogyasztók olyasmit vásárolnak, amit a gyártók a piacra a, a, a, bocsátanak, de valójában nem nagyon felel meg azoknak a minőségi követelményeknek, amelyeknek meg kellene felelniük. Nos, ma már a termelők fel annyi pénzt kapnak a termékeikért névtelen tömeget jelentenek a, a, a fogyasztók szemében. Ez jelentős változás az, mondjuk az 50 évvel ezelőtti viszonyhoz képest. A fogyasztók nem látják, nem ismerik magukat a termelőket, a termékek e, megvásárlásakor hozott döntések a marketingtől függnek, és nem a gyártóktól nem hogy át a teljesítményétől. Úgy gondolom, hogy feltétlenül át kell vizsgálnunk a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi hálózatokat olyan tekintetben, hogy fel tudjuk osztani ezeket az embereket e, jókra és rosszakra, e, azzal együtt, hogy nem e, a vagy nyugaton élünk, hanem egy olyan gazdaságban, amelynek belső szabályai vannak az Európai Unión belül. Ez lehetőségeket biztosít a növekedésekre, növekedésre, akkor, hogyha mindenki átlátható módon tevékenykedik. Azonban az a két probléma, amivel foglalkoznunk kell, mást mutat. Meg kell közben, meg kell keresnünk a termelőket is, és a kereskedőket is az élelmiszer minőség szempontjából, Azonban arra is szükség van, hogy a fogyasztókat sokkal közelebbi kapcsolatba hozzuk magukkal, a gazdálkodókkal, magukkal a gyártó, magukkal a termelőkkel. Biztosítanunk kell, hogy ezek a vállalkozó gazdálkodók tisztességes nyereségre tegyenek szert, olyan stratégiát választhassanak, amelyet meg tudnak finanszírozni, és amely az egész élelmiszer láncra kihat természetesen a kis és középméretű vállalkozásokról beszélünk eh, tagállami és helyi szinten, de a nagyobb eh, leányvállalatokról is, is beszélünk, és természetesen magukról, a dolgozókról, a munkásokról, akiknek a belső piac szabályai szerint kell, hogy tudjanak dolgozni, nem szabad, hogy a nagy multinacionális cégek és a kartelek eh, keményebb szabályai között senyvedjenek. azt látjuk, hogy mindezeken a szinteken jelentős koncentrációra kerül sor. Ami azt jelenti, hogy nem érvényesülnek a méltányos verseny elvek, spekulációs tendenciákat látunk, pedig szükséges intézkedési terveket kidolgoznunk annak érdekében, hogy ez az, ezt az ágazatot lábra tudjuk állítani biztos úr. A következő bizottsági lépés a pénzügyi finanszírozási rendszerek felülvizsgálatát követően az kellene, hogy legyen, hogy az élelmiszerszektort, élelmiszer ágazatot is felülvizsgáljuk, hiszen óriási nyomás érvényesül itt is a spekulatív beruházók részéről. Az embereknek az a benyomása, hogy az élelmiszerláncban, kiskereskedelemben, a feldolgozóiparban ezek határozzák meg a fogyasztói árakat, és a háztartások jövedelmi viszonyait, pontosabban élelmiszerfogyasztási jellegű kiadásait. Úgy gondolom, hogy ha szavazunk erre a mezőgazdasági szakbizottság jelentésről, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy megvizsgáljuk ennek a piacnak a problémáit. Az a célunk, hogy az európai polgárok érdekeit szolgáljuk, emellett azonban az európai termelők és a világ többi termelőjének céljait is, úgy, hogy a belső piaci szabályokat betartsuk. Köszönöm szépen, Michel úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Báceli asszonynak a mezőgazdasági bizottság részéről elkészítette ezt a jelentést. Nagyon fontos e, időpontban készült ez a jelentés. A recesszió oda e, vezetett, hogy a legtöbb gazdasági ágazatban az Európai Unióban visszafogták a vállalkozások a tevékenységüket. A mezőgazdaságban erősen estek az árak, és ez természetesen kihat a nagyforgalmú termékekre. Nagyon fontos, hogy a válságnak a mezőgazdaságra gyakorolt hatását csillapítsuk, és elérjük azt, hogy a fogyasztók elérhető áron vásárolhassák meg az élelmiszert. A mezőgazdasági élelmiszertelmelés továbbra is a legfontosabb célkitűzése az Európai Bizottságnak. Fontos a hosszú távú célok kitűzése, és annak biztosítása, hogy az élelmiszerellátást javítsuk. A jövőben az erős áringadozásokat el kell kerülni, főleg a tejágazatban. A jelentéstevő általi célkitűzéseket nagy részben osztani tudom, főleg a normál normál áron való élelmiszer ellátást. Fontos az egész élelmiszer ellátási láncot láncban a felelősség biztosítása, illetve annak elérése, hogy javítsuk ennek a stabilitását egy szakértői csoport ajánlásokat dolgozott ki. Zöld könyv készült a mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatban. Ami az élelmiszer ágazatban az árakat illeti, az Európai Bizottság egy ütemtervet javasolt, amely különböző intézkedéseket tartalmaz, és arra koncentrál, hogy javítsuk az élelmiszerellátást. Ezt mindenképpen be kell tartani. Egy európai megfigyelő hatóságot kellene létrehozni az élelmiszer árak megfigyelésére. Nagyon fontos a transzparencia biztosítása, a teljes termelési láncban. Fontos azt is ér, hogy megértsük, hogy az egész láncon keresztül hogyan kerül sor az értékteremtésre. Az élelmiszerárakról szóló közleményben nagyon fontos az is, hogy fel, felismerjük, hogy az előállítók, illetve a terjesztők és a kereskedelem között egy valódi tárgyalási folyamat alakult ki, és, és sokkal inkább koncentrálnunk kell arra, hogy kiegyensúlyozottabb legyen ez a lánc. Nem lehet, hogy az egyes, a lánc egyes szemeinek a kárára kerüljön sor erre a nyomásgyakorlásra. Folyamatos élelmiszertermelésre van szükség az Európai Unióban. Az ütemterv, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, ennek a lényege az, hogy a kérdéseket megválaszolja, amelyeket Baceli asszony is felvetette a jelentésében elnök. Köszönöm, a jelentésről csütörtökön szavazunk. A következő jelentés a Maria Badiai Kucset jelentés művészeti tanulmányok az Európai Unióban. Köszönöm szépen, elnök úr! Még akkor is, hogyha a művészet és a művészeti tanulmányok